akiknek itt kell lenniük ehhez a napi rendi ponthoz, azok itt vannak. Baszkort asszony, a titkárság és jó magam. So we will be discussing uh, criminal sanctions for insider dealing and... Hát a benfentes kereskedelem uh, és a piac uh, intézkedéseivel, uh, büntetőjogi visszaszorításával foglalkozunk annak ellenére, hogy a korábbi irányelv létrehozta a szabályozási kereteket, úgy tűnik, hogy nem sikerült javítani a befektetői bizalmat és a piaci integritást, ezért a bizottság egy új szabályozási keretet javasolt, lenne egy új irányelv büntetőjogi szankciókkal a benfentes kereskedelemre és a piac és egy rendelet tervezet is készül. A Libe szakbizottság közösen foglalkozik a témával az 50-es szabály alapján az ECON szakbizottsággal, de az elnöki értekezet úgy tűnik, hogy még nem pontosan határozta meg, hogy hogyan is tudjuk megosztani a hatásköröket. A bizottság javaslatát a LIBE április 21-i ülésén már bemutatták, és most meghallgatjuk Emin Baszkurt asszonyt, aki a mi előadónk, és június 5-ig lehet benyújtani a módosítókat. Boszkult asszony, igen, köszönöm szépen. a piaci visszaélésekre vonatkozó jelenlegi szankciók nem elég egységesek és erősek. A 2003-as irányelv nem érte el azt a célt, hogy a befektetői bizalmat javítsuk, ahogy az elnök asszony már említette, nem volt elegendő hatása, és nem volt eléggé elrettentő, ugyanis az irányelvet nem megfelelően alkalmazzák. A benfentes kereskedelem, illetve piaci manipuláció most már büntető tényállás kell, hogy legyen, de eddig tagállamunként eltért a helyzet, a piac működése emiatt nem egységes, és válogatnak az országok között a, az ilyen tevékenységet végzők. Tehát vissza lehet élni a piaccal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83 per 2-es cikke alapján javasolják az új szabályozást a benfentes kereskedelemről és a piac manipulációról, az Econnal közös a hatáskörünk, a két jogszabály között maximális kohéziót kell biztosítani, a közigazgatási és büntető tényállások pontos meghatározása következetes kell, hogy legyen, jogbiztonságot kell kialakítani, oly módon, hogy pontosan lehessen eh, tudni, hogy eh, mitől van valakinek büntetőjogi felelőssége. A hármas és a négyes cikkhez ezért módosítókat készítettem, illetve a büntetőjog ö, eh, elrettenté, ereje a szankción kell, hogy alapuljon, az eljárási jogokat a ö, gyanúsítottaknak természetesen biztosítani kell. Nagyon fontos az is, hogy kétszer ne lehessen valakit ugyanazért mm, szankcionálni, büntetni. A jelenlegi szabályozásban az a probléma, hogy a szankcionálás gyenge és heterogén, ezért a minimális és maximális szankciónak a harmonizálása mindenképpen nagyon jó gondolat. Ennyit akartam mondani, kíváncsi vagyok a bizottság véleményére, és köszönöm szépen. Jatkovszki úr az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sonic úr nevében szólok, aki sajnos nem tudott eljönni egyrészt ezen az ülésen. A következőt szeretném elmondani. Az irányelv átfogó szabályzási kereteket kellett volna, hogy létrehozzon, mégsem sikerült javítani a befektetői bizalmat. A szankciók nem voltak eléggé elrettentő erejűek. Ráadásul a különböző tagállamok különbözőképpen definiálják, hogy milyen jellegű benfentes kereskedelem sújtandó büntetőjogi szankcióval nemzetközi eh, jellegű is lehet ez a tevékenység, és alá aknázhatja, aláshatja a belső piac működését. Az is probléma, hogy különbözőek a büntető szankciók, és a befektető bizalom emiatt sérül. Az ilyen bűncselekmények elkövetőit nem lehet eh, rendesen bíróság elé állítani, ezért a legengedékenyebb rendszereket választják ezek az emberek. Nagyon fontos, hogy jól zárjon a rendszer, és elrettentő legyen. A jelenlegi keretekben nincsenek igazi szankciók, úgyhogy észszerű legalább minimálisan harmonizálni a szankciókat, illetve a benfentes kereskedelem és a piac manipuláció minimális szabályait. Ez azzal az kell hogy járjon, hogy növekszik a befektetői bizalom, és a pénzpiacok stabilitása javul. Meg kell határozni, hogy hány éves börtönbüntetésre lehet ítélni egy ilyen cselekmény elkövetőjét. Nem hiszem, hogy ötlet lenne öt vagy két évben korlátozni a börtönbüntetést. Úgy gondoljuk, hogy olyan büntető szankció harmonizálásra van szükség, hogy ne legyen felső plafon a börtön büntetésben. a tagállamokra kell hagyni, hogy ezen belül milyen büntetést alkalmaznak azoknak a tagállamoknak, amelyek azonban még nem alkalmaznak semmilyen szankciót, lehetőségük lesz bevezetni a szankcionálást. A hármas cikket szerintem ki kell egészíteni. Itt van szó a benfentes kereskedelemről, új dolgot kell ide belevenni, azokat az embereket is szankcionálni kell, akik másokat vesznek rá, hogy benfentes kereskedelmet végezzenek, vagy benfentes információt adjanak ki. Ezt is penalizálni, kriminalizálni kell, különben joghézag marad a jogrendszerünkben, és ez újabb gyengeségét jelenti majd a rendszernek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy bárki más hozzá szeretne szólni. A DG Just részéről Zsuzs Rödert kérem, hogy mondja el a bizottság véleményét. Köszönöm szépen elnök asszony, illetve köszönöm szépen Boszkurt asszonynak, hogy elkészítette ezt a jelentést. Ö, általánosságban a bizottság egyetért ö, ezzel a javaslattal, ö, koherensebb kereteket ö, kell ö, kialakítani, hogy a piaci integritás megvalósuljon, a befektetők biztonságban tudjanak működni, úgy gondolom, hogy nagyban egybevág a véleményünk. Köszönjük szépen a módosítóikat. Néhány észrevétel Boszkort asszony említette a következetességi problémákat, a piaci abúzus kapcsán, piaci viszonyokkal való visszaélés, szankcionálása kapcsán egyetértünk, hogy a tényállásokat olyan koherensen kell meghatározni, amennyire csak lehet, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy milyen módosítókat javasolnak, hogy a két jogszabályban miként lehet pontosan definiálni a tényállásokat. Ami a szankciókat illeti, a bizottság javaslata nem tartalmaz minimális, maximális szankciót, következő okoknál fogva a 83 per 2-es szerződéscikk alapján először tesz jogalkotási javaslatot az Európai Bizottság, vagyis a büntetőjog terén, úgyhogy óvatosan, körültekintően szeretnénk eljárni, ezért nem javaslunk ilyen határértékeket, illetve van egy másik érvelés is, nincs teljesen átfogó kép, a tagállamok jelenlegi gyakorlatáról arra vonatkozóan tehát, hogy a nemzeti büntetőjogban milyen szankciókat alkalmaznak a gyakorlatban, viszont végeredményben jó lenne, hogyha a szankciókat is harmonizálhatnánk majd. Ezért azt javasoltuk, hogy az irányelv alkalmazásáról viszonylag rövid időn belül készítenénk egy jelentést, ebből kiderülne, hogy a szankciók miként kerülnek alkalmazásra a tagállamokban. Az utolsó dolog, a nebiszin idem elv, Boszkurt asszony 8-as pontja, ugye az alapvető jogokat és a nebis in, idem elvet ugye alkalmazni kell, nem lehet kétszer büntetni valakit ugyanazért, és meg kell különböztetni a közigazgatási, illetve a büntető szankciókat a nebis in idem elv alapján nem lehet olyan közigazgatási szankciót kiszabni, amely végül büntető jellegű, és így dupla büntetést eredményez. Erről tovább kell egyébként az egyeztetést folytatni a parlamenttel és a tanácssal is, hogy világosan megoldjuk az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben Megérkezett még a kolléga, úgyhogy nem tudom, hogy szeretne esetleg szót kérni. Köszönöm szépen, el kell mondanom, hogy az én hozzájárulásom nem a részletekről fog szólni, csak egy általános kérdésem volna a büntetőjoggal kapcsolatosan. Volt egy jelentős kérdéskör, ami felmerült a koherencia és a következetesség mellett az, hogy meg kellett volna győződnünk arról, hogy az egyetlen tovább lépés a büntetőjogi megközelítés. Vagyis bizonyítékot kellett volna látni ennek a megközelítésnek a szükségességére, illetve egy európai megközelítésre is, annak a szükségességére, Nincsen különös problémám magával a javaslattal, úgy gondolom, hogy egy valós igényre ad választ, de minden esetre ezt komolyan kell venni. A bizottságtól és a raportőrtől is kérdezem, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani? Azok a kritériumok, amelyeket a közelmúltban elfogadott a parlament, ezek hogyan tudnak teljesülni ebben az esetben? Köszönöm. És hogyha többen nem kérnek szót, akkor vissza is térhetünk az előadóhoz, hogy mondja el az árszavát. Köszönöm szépen. Hallottam, meghallgattam a visszajelzéseket, de nem tudom, hogy a tanács esetleg szólni szeretne? Úgy tájékoztattak, hogy a tanács nem kíván felszólalni. Jó, nem volt egészen világos számomra. Rendben. Köszönöm szépen a visszajelzést. És igen, hollandul szeretnék beszélni. Vagyis felvettek néhány kérdést, először is az EPP beli kolléga számára. Nagyjából ugyanabban a gondolatkörben mozgunk, de azért van véleményeltérés közöttünk, már ami a szankciókat illeti, ezeknek a kiszabási módját. Az irányelv jóvágyásának az elképzelése a mostani szankciókkal igazából nem működik. A piaci manipulációnak az esetei általában határon átnyúló tevékenységre vonatkoznak, és általában joghézagokat keresnek a jogban, és olyan országokat keresnek, ahol kevésbé üldözik az adott elkövetési módokat. Úgyhogy ez a probléma minden alkalommal fel fog merülni, és az ilyen bűnözők mindig olyan tagállamokból fognak működni, ahol a legenyhébbek a feltételek vagy a, a büntetések, de a, szankción, a szankciók rendszerét nem hagynám változatlanul. Kérdésem volna a bizottsághoz a színizemmel kapcsolatosan. Én teljesen megértem, hogy a bizottság nem látja ezt a problémát, nem érti a problémát, hogyha valaki bűnösnek bizonyul a piaci manipulációban. A bizottság azt mondja, hogy jó, akkor az ilyen személyre adminisztratív közigazgatási bírságot kell kivetni, és ezután következnek a büntetőjogi lépések. De én abból indulok ki, hogy a legtöbb esetben büntetőjogi szankciókat szabnak ki, de nagyon hálás volnék, hogyha ezzel kapcsolatosan egy kicsit tisztázó megjegyzéseket is kaphatnánk az elnök. Nagyon jó volna, hogyha a bizottságot meghallgathatnánk. Nincs túl sok időnk, kérem, hogy legyenek tömörek, illetve legyünk hatékonyak. Úgyhogy kérem a bizottságot, hogy válaszoljon a kérdésre, és azután tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm szépen! Megpróbálok nagyon röviden válaszolni. A nyolcas módosítóról van itt szó, és általában a közigazgatási és a büntetőgi bírságok közötti illetve szankciók közötti összefüggésekről. Boszkurt asszonynak valószínűleg igaza van, hogy nagyon merev a megfogalmazás. Maga az administratív szankció nem zárja ki a büntetőjogi szankciót, de nagyon ö, kötött a szöveg. Nem az a célunk, hogy túlzottan harmonizáljuk a tagállami gyakorlatokat. Vannak tagállamok, ahol megvan a lehetőség arra, hogy mind közigazgatási, mind pedig büntetőjogi bírságokat, illetve a szankciókat kivessenek. Értjük az érveket, és készen állunk arra, hogy kevésbé kötött legyen ez a megfogalmazás, de a lényeg nagyjából a tagállamok rendszerétől függ, hogy hogyan működtetik ezeket a közigazgatási és büntetői jogi szankciókat. Minden esetre lehetővé kell tenni, hogy büntetőjogi szankciót is ki lehessen vetni, olyankor is, amikor már administratív szankcióra sor került. Köszönöm szépen. Ezzel nézzük a második és utolsó napi rendi pontunkat a mai napra. Ez egy bizottsági közleményről szól, az Európai Parlament és a Tanács számára adták ki ezt a közleményt a Schengeni térség működéséről a 2011. november 1, április, 2012. április 30 as időszakra nézve, ez egy évente kétszer kiadott jelentés, hat hónapra vonatkozik, vagyis fél éves jelentés a Schengeni térség működéséről. Úgy hallom, hogy a bizottság illetékesen nem jelent még meg. Jönnek, akkor pár percre felfüggesztem a munkát, amíg a bizottság még nem érkezik. Kollégák, végül is ideért a bizottság, és van itt egy-két kolléga is, ők a kőkemény mag tagjai. coming? Okay, I think... Még jönnek? Na jó, akkor talán Coelho urat még megvárjuk őt azért érdemes megvárni, akkor még néhány percet legyenek szívesek türelemmel lenni. Én mindig úgy sajnálom, hogyha ennyire kevesen vagyunk, és ilyenkor nem kell döntést hozni, mert hát akkor ez a kis létszám akkor a hatalmat kapna, Okay, colleagues, friends, now that everybody... Kollégák, most, hogy mindenki, akit foglalkoztat ez a vita, és aki fontos ebben a vitában itt van, akkor meg is kezdhetjük a munkát. Mindenkinek megköszönöm a türelmet, ez az utolsó napi rendi pontunk. Úgyhogy Belinda Pálykasszonynak át is adom a szót a bizottság képviseletében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek szép délutánt kívánok. Nagy örömmel jöttünk el ide a parlamentbe, hogy rövid áttekintést adjunk önöknek arról a jelentésről, amelyet május 16-án fogadott el a bizottság. Minden második évben készítünk egy ilyen jelentést a Schengeni térség működéséről. A mostani jelentés 2011. novemberétől áprilisáig fedi le az eltelt időszakot. Angolul fogadták el az anyagot, remélem, hogy a többi nyelven is elérhető lesz majd önöknek hamarosan, ezen a héten azt hiszem ha még eddig nem kapták meg. Nagyon röviden hadd tájékoztassam önöket a jelentés hátteréről, mondok néhány szót arról, hogy mi is van ebben, és aztán pedig a következő lépésekről fogok néhány szót szólni. Az elnökség is hozzáfűzi majd a megjegyzéseit arról, hogy a jövő csütörtöki tanácsülésen hogyan fognak foglalkozni ezzel a témával. Tehát miért is készült ez a jelentés? Ugye tudjuk, hogy a Schengeni térség működésének a 27. évébe léptünk. Jól működik ez a rendszer, de időnként nagy nyomás alá kerül, ezt is tudjuk, és mint minden rendszer esetében érdemes folyamatos felülvizsgálatot végezni, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy jól működik. Tavaly szeptemberben adtunk egy közleményt a Schengeni rendszer irányításáról, tehát hogy megerősítjük azt a térséget a belső határellenőrzések nélkül, és akkor szerettünk volna foglalkozni főbb szempontokkal, három eszközzel. Kettő jogszabályalkotás, a Schengeni határkódexnek a felülvizsgálata, ezt nagy részleteiben vitattuk meg. A tavalyi közlemény tett még egy javaslatot. Ez a javaslat az volt, hogy hat havonta nézzük is meg, hogy milyen állapotban van a Schengeni térség. Az volt a szándékunk, hogy a tanácsnak és a parlamentnek is lehetőséget adjunk a rendszeres felülvizsgálatra, tehát hogy folyamatosan követhessék a fejleményeket, a rendszer működését, az interakciókat. Most akkor néhány szót a jelentésről magáról. Először is, amikor ezt készítettük, akkor nagyon alaposan oda figyeltünk arra, hogy mi tartozik ide, hiszen a tanácsnak és a parlamentek rendszeresen beszámolunk a migrációról. Most fogadta el nemrégiben a migrációról és menekdékről szóló jelentését a bizottság, tehát konkrétan és szigorúan a Schengeni térség működésére kívántunk összpontosítani, mert a többi téma úgy is benne van a többi jelentésben. Maga az anyag több különböző területre összpontosít. Először is foglalkozik a külső határokon tapasztalható körülményekkel. Itt kiemeljük, hogy nagy nyomás nehezedik a külső határokra, vannak bizonyos érzékeny szakaszok, a keleti mediterrán térséghez. Aztán a fontos harmadik országokbeli fejleményeket is jellemezzük, illetve arról is szólunk, hogy milyen eszközei vannak az EU-nak arra, hogy segítse a tagállamokat a külső határok kezelésében, de természetesen nyitottak vagyunk a parlament és a tanács véleményére is, tehát hogy megfelelő az egyensúly, a finanszírozás, az ügynökségek munkája, az intézkedések, és így tovább üdvözöljük a parlament nézeteit, tehát és természetesen a tanács nézeteit is érdeklődéssel fogadjuk. Aztán pedig a másik téma, hogy a migrációs áramlatok a Schengeni belül, ez is nagyon aktuális kérdés. a műveletek eredményét, fellépések eredményét, amelyeket ugye különböző elnökségek szerveztek, láthattuk. A legutóbbi, legfrissebb ilyen a Dán elnökség alatt volt, aztán a Ciprusi elnökség alatt próbáltak ugye konkrétan fölmérni, kiértékelni a helyzetet. Ahogy ezt hangsúlyoztuk is a jelentésben, nem minden tagállam vesz részt ezekben a cselekvésekben, fellépésekben és azt is leírjuk, hogy ha azonban mindenki így tenne, akkor sokkal megbízhatóbb adataink lennének, sokkal rendszeresebb és alaposabb információval rendelkeznénk a másodlagos migrációval, a migrációról a Schengeni térségen belül. Ez a típusú információ segíteni a tanácsot és a parlamentet arról, hogy jól tájé, abban, hogy jól tájékozott döntéseket hozzanak, és így döntsenek az esetleges lépésekről. Egy harmadik terület, amit a jelentés megvizsgál, a joganyag alkalmazása, és itt összefoglaljuk azokat a területeket, amelyeket figyelemmel kísértünk, tehát hogy a tagállamok milyen intézkedéseket hoznak, hogyan hagyják végre a joganyagot. Ide tartoznak az állampolgároktól kapott panaszok is, hiszen ezekből kiderül, hogy milyen problémák vannak esetleg a végrehajtásban. Bizony sok aggájjal fordulnak hozzánk az állampolgárok, az a kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hoznak a tagállamok. Ezeket néha úgy látják, vagy úgy ítélik meg, hogy gyakorlatilag belső határokon végrehajtott határ ellenőrzésnek felelnek meg. Kiemeltük azokat a területeket is, ahol a tagállamok éltek a jogukkal, és ideiglenesen vezettek be ilyen intézkedéseket, ilyen határellenőrzéseket. Például volt ilyen Spanyolországban nem régiben, ugye az LKB találkozó okán, és azt is tudjuk, hogy hasonló intézkedésekre kerül majd sor a lengyelországi foci bajnokság miatt. Aztán pedig azok az intézkedések, amelyek a Schengeni terület működését segítik. A Schengen információs rendszer kapcsán elmondanám, hogy itt még van javítani való, legalábbis a rendszer felhasználásának a módját illetően. Ez egy nagyon értékes és hasznos rendszer, a tagállamok ebből többet is, több hasznot is hajthatnának, hatékonyabban kihasználhatnak a rendszerelt a kényált lehetőségeket. Ez azt is jelenti, hogy egymásra is jobban tudnának támaszkodni a tagállamok, és gondoskodhatnának arról, hogy a korrekt mindig a megfelelő információk legyenek benne. Aztán az úgynevezett szirén irodák, tehát ugye ezek a backup irodák a tagállamokban, ezeknek a működése is javítható hogy mondjuk ne legyenek késedelmek, hogyha egy határőr mondjuk valakit feltartóztat, és többet szeretne megtudni az illetőről, akkor meglegyen ez az információ a rendszerben. Aztán a VISZ, tehát a vízuminformációs rendszer működése egy másik dolog. 2011. októberében indult ez, az első körben, a régiók második körében ez most lépett működésbe, és örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy az a rész, ahol október óta működik a rendszer, már több mint 4 millió eset volt, hogy ezt alkalmazták, nagyon jól működik, és az elkövetkezendő években tehát az összes, a világ összes régiójában működni fog. A bizonpolitika, a visszafogadási megállapodások szintén fontos téma, ugye a nyugat-balkáni országok számára megvalósított vízumliberalizáció Belgiumban, Németországban, Luxemburgban és Svédországban kihat a benyújtott menedékkérelmekre, úgyhogy szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és érdeklődve várjuk a parlament véleményét. A jövő héten a tanács valószínűleg erről a témáról is eszmét cserél majd még azt hiszem el kellene mondanom, hogy a jelentés elkészítése, elfogadása mellett útmutatásokat is elfogadott a bizottság a Schengeni térség működésére vonatkozóan. Még a migrációs közleményben tavaly emeltük ezt ki, illetve a Schengeni irányításról szóló közleményben, hogy fogunk majd ilyen útmutatásokat megjelentetni, amik a nemzeti kompetenciára vonatkoznak, de ezek kihatnak a Schengeni térség működésére. Megbeszéléseket folytattunk a tagállamokkal, tehát több szakértői szintű eszmecserét szerveztünk. Ezek alapján kiadtuk az útmutatásokat, a tartózkodási engedélyek, illetve utazásra feljogosító dokumentumok kiadásában hasznosak ezek az útmutatások, tehát a tagállamok, mondom, a nemzeti hatáskörüket gyakorolják, de mindez kihat a, rend, a Schengeni térség működésére, illetve az állampolgárok szabad mozgására. Az Európai Parlament véleményére kíváncsiak vagyunk, a jövő héten a tanácsnak is lehetősége lesz arra, hogy ezt a témát megvitassa, tehát június 7-én, ahogy mondtam, és a kollégák majd itt a tanács képviseletében szólnak még néhány szót erről. Novemberben adjuk ki a következő jelentést, és utána minden hat hónapban előállunk majd ezzel a jelentéssel. Reméljük, hogy ez lehetőség lesz a parlament és a tanács számára arra, hogy rendszeresen tájékozódjanak a Schengen működéséről, a rendszer működéséről, és azt hiszem, hogy mindannyian további 27 évre jó egészséget kívánhatunk a Schengeni rendszernek. Köszönöm szépen, hogy az asszony. És hát az elnökségre pillantok. Ankestjörne urat szeretném megkérni, hogy a Dán elnökség képviseletében szóljon. Elnézést, hogyha a nevét nem jól ejtettem ki. Az egyik legjobb kiejtés volt, amit valaha hallottam a nevem vonatkozásában. Sajnálom, hogy ilyen bonyolult nevem van. Minden esetre eh, köszönöm szépen, hogy eh, meghallgatnak. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes ismertetést az új jelentésről. Nagyon tömör, jó jelentés, ez világosan bemutatja a Schengeni térség helyzetét, és lehetséges javaslatokat is ajánl az együttműködés szorosabb átételére. Nyilvánvaló, hogy a megerősített, feljavított Schengeni rendszer még jobb külső határellenőrzést tesz majd lehetővé, és ez megismétlem, nyilván a szabad mozgás jogával szorosan összefügg, hogyha a külső határokat nem védjük megfelelően, akkor nem lehet a belső határokon keresztül szabadon mozogni. A március 8-i tanácsülésen az a döntés született, hogy politikai és stratégiai vita következik majd júniusban a miniszteri szinten e jelentés alapján. Június 7-én és 8-án a bel- igazságügyi tanács foglalkozik majd vele. Nagyon jó ez a dokumentum, és nyilván a szakbizottsági tagok véleménye és figyelembe vételre kerül majd a tanácsi vételben. Most alakítjuk ki azoknak a témáknak a listáját, amelyeket vitára bocsátunk majd, és nyilvánvaló, hogy az egyik téma a bizottság által javasolt, és javasolt felülvizsgálat, az úgynevezett hotspot területekről, vagy hát izgalmas, kockázatos területekről, voltak ilyenek korábban, is és most vannak újonnan kialakult részek is. Ez mindenképpen a tanács ülés napirendjére kerül majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Minden jelenlévő képviselő hozzá akar szólni gyakorlatilag. Koelyó úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok az Európai Bizottságnak, hogy ezt a jelentést elkészítették, elénk terjesztették a Schengeni térség igazgatásáról Schengeni térségről én magam is rendszeresen készítek jelentést a parlamentnek. A jelentés szövege világos, célra törő, és szerepelnek benne azok a lényeges részek, amelyekről ma vita folyik, illetve a mellékletek is hasznosak. Elnök asszony meg fogja érteni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy milyen fontos, hogy a bizottság számára a parlament fontos partner a Schengeni térség vonatkozásában. A parlament iránti tiszteletteljes megközelítés minden párt számára fontos lehet. Másfelől úgy tűnik, hogy a Schengeni jogszabálycsomag kapcsán egy sor más kezdeményezés is történt az információ szolgáltatásról, a tanács és a parlament között a Schengen igazgatási csomag alapján van információáramlás. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy azok számára, akik jelentőséget tulajdonítanak a polgárok szabad mozgásának, ez a mozgásszabadság a közösség érdekét szolgálja. Nyilván a tagállamoknak is megvan a saját felelősségi területük, a külső határaikat nekik kell felügyelni, de az is egyértelmű, hogy Schengen inkább jelent feladatot az Európai Unió számára, mint sem a tagállamok számára. A Lisszaboni szerződés úgy gondolom, hogy ezt megerősíti, hiszen ott szerepel, hogy ez egy kormányközi térség. de A bizottság véleménye szerint itt van igazi európai mozgástér, és ezzel foglalkozni is kíván. Schengen értékelésének jogalapja felvetődött úgy módon, hogy a parlament ne dönthessen együtt a tanácssal. Ez Schengen szellemével ellentétes. Szerintem, hogyha csak kormányközi területre kerül Schengen, akkor megfeledkezünk a nagyon lényeges európai aspektusról, dimenzióról. Én nekem nagyon tetszik ennek a jelentésnek a tartalma, és köszönöm a bizottságnak a kezdeményezését. Sajnálatosnak tartom a tanácsban az elmúlt időszakban kialakult tendenciát, és hadd kérdezzem meg a bizottságtól, hogy ők is annyira pessimisták és ennyi jövőjét, illetve mint én, és még egy sor képviselőtársam. Köszönöm, Andrew úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak e jelentés elkészítéséért a Schengeni térségről. Köszönöm, hogy ismertették is ma délután. Ez a jelentés legalább évente kétszer komoly vitát tesz lehetővé erről a témáról, ami annyira fontos ugye az Európai Unió számára. Remélem, hogy a tagállamok is időt szakítanak arra, hogy elemezzék a jelentést, és levonják a tanulságokat belőle. Bízom benne, hogy javulni fog a Schengeni térség igazgatása ennek köszönhetően, hiszen ez lenne a cél. Az én személyes konklúzióim igazából csak egy következtetésem van. A bizottság nem szólt világosan a következő kérdésről. Vannak komoly és kevésbé komoly problémák a Schengeni joganyaggal kapcsolatban, a rendészeti együttműködés, a Schengeni információs rendszer működése, illetve a tagállami jelentésekbe kerülő hibák kapcsán annak érdekében, hogy orvosoljuk mindezeket a problémákat, nem feltétlenül kell mindig európai szinten fellépni, de szükség van egy mechanizmusra, ami ezeket a hibákat feltárja, és lehetővé teszi az orvoslásukat. Tegnap azt tapasztalhattuk, hogy a tanács megint megpróbálta megakadályozni az új értékelési rendszer kialakítását, a koreperben a tagállamok megint megpróbálják az Európai Parlamentet a partvonalra szorítani, az új Schengeni eszközök elfogadása során. A belügyi tanács napi rendjén újra ott van a jövő héten Románia bízom benne, hogy az Európai Parlamenttel korrektül fognak viselkedni. Azt is, bíz, azt is remélem, hogy támogatás nyer a polgároknak a joga a szabad mozgásra az Európai Unión belül a Schengeni térségben, mert ezt tiszteletben kell tartani, ez az Európai Parlament álláspontja és a parlament, tehát a parlament véleményét is tiszteletben kell tartani. Az S és D frakció nevében a csomaggal kapcsolatban nagyon egyértelműen szeretném kimondani, hogyha a tanács tényleg megváltoztatja a jogalapot, akkor mi úgy döntöttünk, hogy ebben az Európai Bírósághoz fordulunk, és biztos vagyok benne, hogy az összes frakció támogatni fog ebben bennünket. Hadd mondjam el, hogy ez a jelentés nagyon fontos lépés a Schengen igazgatás javítása irányába, és köszönetet mondok ezért a bizottságnak. Romero López. Köszönöm szépen, Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban egy olyan helyzetben vagyunk, amely nagyon nehéz helyzet. A parlament nem fogja elfogadni ezt az értékelési mechanizmust, a Schengeni, hogy a Schengeni értékelés módszertana csak a tanács kizárólagos döntése legyen. A korábbi alkalmakkor kiderült, hogy a tanács is bevallotta, hogy nem működik a Schengeni térség, és ha ez a mechanizmus nem működött, és ez a tagállamoknak a kompetenciája, akkor nagyon nehéz, hogy maguk a tagállamok hajtsák végre az értékelést. Ezért nagyon lényeges, hogy legyen egy központi, egy közösségi módszer az értékelésre, amelyben részt vesz a parlament is. Ezért nagyon lényeges, hogy minden frakció egyetértése jusson ebben a témában. Az is nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a kérdést alapjaiban ez az időszak, amiben élünk, amikor soha nem volt több ellenőrzési mechanizmus a, a tanácsnak, a víz, a szísz is ott van, rengeteg eszköze van a mozgásoknak az ellenőrzésére. Ennek ellenére gyakorlatilag a tanács csak mire tesz hivatkozást? A határellenőrzésre. És ahogyan maga a tanács is a Dán elnökség elismerte, lehet, hogy ennek az az oka, hogy nem hajtják végre azokat a vizsgálatokat, amelyek a migrációs folyamatokra vonatkoznak. Firenzében van egy olyan ügynökség, amely a tíz kisebbség esetében megvizsgálta a migrációs folyamatokat, és úgy tűnik, hogy ezek nem a délről származnak, tehát nem a mediterrán térség jelent nehézséget, nem feltétlenül tengeri probléma ez, hanem szárazföldi és légiközlekedési úton kerülnek ide az illegális bevándorlók, és meg kell nézni, mi a probléma, hogyan lehet azzal megbirkózni. De a Lampedusa-i eset és azt bizonyítja, hogy Franciaország és Olaszország nem igazán jól közelítette meg ezt a kérdést. Nem jó volt a jogszabályi alap, de nem is használták ki azt az irányelvet, ami erre vonatkozik. És rosszul oldották meg ezt a problémát, de aztán ez lett a kiindulási alap és aztán csak az derül ki, hogy a tanács nem alkot arról stratégiát, hogy igazából megvédje a Schengeni rendszert, hogyha ez a cél, sem arra nincsen igazi kezdeményezés, hogy fenntartsák ezt a stratégiát, de arra sem, hogy a konjunkturális problémákat megvizsgálják, amelyek úgyis fel fognak merülni a jövőben is, Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, egy olyan momentumban, olyan pillanatban, amikor a parlamentnek fel kell emelnie a szavát, és a tagállamokat arra kell köteleznie, hogy próbáljuk meg lokalizálni a problémát ott, ahol van. Nem az a probléma, hogy fenn, felfüggesztjük a Schengeni működést, amikor éppen van valami probléma, amikor éppen van egy sportesemény vagy hasonló, hanem a nagy problémát a migrációs hullámok jelentik, a menedékérők hullámai, és vannak szakértők, akik pontosan ezen dolgoznak, és vannak olyan szakértők, akiknek ezt a jelenséget kellene elemeznie, és azt kell megvizsgálni, hogy hol merül fel ez a probléma, és a megfelelő helyen kell kezelni ezt a problémát, és nem csak a tanácsra kell hagyni, hanem a parlamentet is bele kell vonni. Köszönöm szépen. Vévőr asszony, illetve Danuka asszony, az utolsó felszólalók. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy eljött ide a parlamentbe, a Libe bizottságba, report. Hogy megvizsgáljuk ezt a jelentést, amely egyébként nagyon időszerű. A Schengeni rendszerről szól ezekben az hónapokban, ebben az időszakban, tehát minden esetre nagyon aktuális a téma. És azt is tudjuk, hogy ez nagyon égető, sürgető feladat, mivel az európai állampolgárok összessége számára égető probléma ez, bár nem minden ország részese a Schengeni egyezménynek, de azért a szabad mozgás, a személyek szabad mozgása mindenkire vonatkozik. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság fontosnak tartotta, hogy bemutassa számunkra a megállapításait, és az általános következtetések eléggé kedvezőek de aztán a részletekben vizsgálódva láthatjuk, hogy azért nem mindenhol annyira tökéletesen tiszta a kép. Persze ez jó, mert a tökéletesség mindig ijesztő, de ha megnézzük a példákat, amelyeket ebben a féléves időszakban gyűjtöttek, amikor Franciaország és Olaszország között megint bevezették a G20-as találkozó miatt, illetve a barcelonai reptéren is ugyanezt történt, a határ ellenőrzéseket az Európai Központi Bank találkozója, és ezt indokoltá tette, és ez azért nekem már egy kicsit furcsa volt, hogy a barcelonai repülőtéren újból be kell vezetni a határellenőrzést, az ECB találkozója miatt nem túlzás ez? Emlékszem, hogy évek során nagyon sok kérdést feltettünk, illetve írásban is kérdésekkel fordultunk a bizottsághoz. a, ezeknek a felfüggesztéseknek a jogosultságát illetően. Vagy lehet, hogy azt az üzenetet közvetítjük az állampolgárok felé, hogy félünk tőlük. Úgyhogy ez az új mechanizmus, amiről sokat beszélünk, ez az új közösségi megközelítés, amikor érvényesül az Európai Parlament szava is, amelynek a tagjait az európai állampolgárok közvetlenül megválasztják. Ez nagyon fontos volna és ez át is vezet a következő aspektusra. Ezt már egyébként a kollégáim Coelho úr és Encsó úr is említették, az értékelési mechanizmussal kapcsolatosan, illetve az Európai Parlament szerepével kapcsolatosan. És ahogyan ez már elhangzott, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a jogalap megváltozzon, sőt, azt is gondoljuk, hogy a tanács nem járt el méltányosan ebben a tekintetben. Tegnap este a koordinátori megbeszélésen azt hiszem ennyit elmondhatok. Mi nem csak hogy kértük, hanem megbíztuk az elnökünket azzal, hogy írjon egy levelet a tanácsnak a lojális együttműködésről, vagyis hogy mit jelent ez az együttműködés az Európai Uniós intézmények között, ezt nagyon lényegesnek tartjuk, hiszen ezt a lépést, ezt például a lojalitás hiányának tudjuk be a tanács részéről. Úgyhogy csak reménykedni tudok abban, hogy a tagállamok is tudatosítják magukban, hogy közösek az érdekeik az Európai Parlamenttel, mindannyian szeretnénk megvédeni az európai állampolgárok érdekeit, ezért a tanács és a parlament közötti érdekharcok olyasmivel kapcsolatosan, ami mindannyiunk számára fontos, egy kicsit gyerekesnek tűnik, úgyhogy reménykedjünk abban, hogy jobb idők jönnek el majd a jövőben a Schengennel kapcsolatosan is. Köszönöm szépen, Danuka asszony az utolsó felszólaló ebben a témakörben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak támogatni tudom azt, amit a korábbi felszólalók elmondtak. Különösen Carlos véleményével szimpatizálok. illetve az árnyék előadóival. És most már azt is tudjuk, hogy valamiféle párbeszédre kerül majd sor a tanácssal. Különböző megközelítések érvényesülnek. Néhány szót szeretnék szólni Lettországgal kapcsolatosan, ez a saját tagállamom. A tervekben ugyanis nevesítésre kerül Lettország és nem a tanulmányban. Nagyon üdvözlöm ezeket a terveket, mert attól tartok, hogy sok mindent fognak találni, sok érdekes dolgot Lettországban. És ahogyan látom, az említett események közül, tíz közül négyben, négyben megemlítik Lettországot. Ez egy érdekes körülmény. Amikor hivatkoznak a belső határokon újra bevezetett ellenőrzésekre, megemlítenek bizonyos tanulmányokat, és nyolc esetről beszélnek, amikor rendőrségi vizsgálatokat hajtanak végre a belső határok közelében, ami már majdnem olyan, mint hogyha belső határ ellenőrzés volna, és Lettországot is megemlítik ezeknél az eseményeknél. Erre vonatkoztak konkrét megállapítások? Lehet, hogy most is be tud valamiről számolni konkrétan a tanulmányból. Köszönöm. Okay, thank you. Um, I suggest because we... Köszönöm. Azt javaslom, mivel hogy nincs ezzel kapcsolatban kialakított eljárásunk, de azt javaslom, hogy visszaadnánk a szót a bizottságnak, hogy válaszoljanak az esetlegesen itt a képviselők által felvetett kérdésekre, és természetesen, ha az elnökség reagálni kíván valamire, akkor ők is megtehetik, csak jelezzék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a megjegyzéseket a jelentéssel kapcsolatban. Ez az első ilyen jelentés. Tehát éppen ezért üdvözöljük a véleményeket, megjegyzéseket. Azt szeretnénk, hogy a jövőbeni jelentés seinkben építsünk erre, a tapasztalatokra, arra, hogy milyen információk hasznosak a képviselőknek. Jegyeztük a jogalkotási csomaggal kapcsolatos megjegyzéseiket is, hiszen ez is fontos része a Schengeni rendszer javításának. A jó úr eléggé pessimistának tűnik az európai beavatkozással kapcsolatban. Hát a bizottságnak pont az a szerepe, hogy optimista legyen, realista arról, hogy mire van szükség, hogyan lehet erősíteni az európai dimenzióját ezeknek a tevékenységeknek, és hát tudja, hogy miért gondoljuk azt, hogy szükségesek ezek a fejlemények, tehát a, az értékelési mechanizmus, a határőrizeti szabályok, szeretnénk ezeket hatékonyabb eszközökké kidolgozni, annak érdekében, hogy a Schengeni térség a jövőben is hatékonyan működjön. Tehát itt most nem hatalmi harcokról van szó, hanem arról, hogy esetleg a kormányok megközelítésében azért vannak gyengeségek, de a tagállamok kompetenciáját sohasem ilyen körülmények között nem kérdőjelezzük meg. Tehát ha úgy gondolják, hogy bebiztonsági fenyegetettségek vannak, akkor jogukban áll bevezetni a határellenőrzéseket, és várjuk majd a spanyol hatóságok beszámolóját is, tehát nyilván ők is jelentést fognak készíteni az LKB e barcelonai üléséről, az ottani határellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatokról. Persze nem lesz semmi változás ettől a jelentéstől, mindig a tagállamoké a döntő szó. Mi azt javasoltuk, hogy az európai dimenziót adjuk hozzá ehhez az egészhez, részben azért is, mert ugye minden tagállam állampolgárát érinti ez a kérdés. Konkrétan akkor a jogsértésekről azt hiszem, hogy nincs, nem tudok túl sok részletről beszámolni, de gyorsan a kolléganőmnek átadnám a szót, mert ő tájékozott a részletekről. Köszönöm szépen! Marian Perzson vagyok, és én másokkal együtt dolgozom ezen a témán. Amit elmondhatok, hogy a mostani ügy egyfelől a rendőri ellenőrzéseket érinti, tehát ugye Lettországban végrehajtanak ilyeneket, ugye a határokon belül, a másik pedig, a másik kérdése ennek, másik eleme ennek a lett jogszabályok. A lett jogszabályok ugyanis előírják, hogy az ország területén személyazonosító dokumentummal kell rendelkezni a lakosoknak. És most a hatóságokkal felvetük a kapcsolatot, hogy az esetleges kérdőjeles részeket tisztázzuk, a közeljövőben számítunk az eredményekre. Köszönöm. Megköszönöm a kollégámnak, mondja a bizottság képviselője, és köszönöm a szót. Elnök asszony, kérdezem, hogy az elnökség képviselője kíván-e hozzáfűzni valamit a megjegyzésekhez, talán a jogalapról szólhatnának. Igen, elnök asszony, azt hiszem, ez muszáj is lesz. Két dolgot mondanék gyorsan először is. Kajó, úr, Weber asszony, és hogy az egész csapat aki itt dolgozott, részt vett a konzultációban, mi nagyon szorosan konzultáltunk egymással, egészen az elejétől fogva. A fő célunk az az volt, hogy az érdemi kérdésekről összpontosítsunk. Szerintem az eredmény, ami a tanács asztalán fekszik, most mindent tartalmaz, tehát hogy a parlament összes úgymond piros vonalát az értékelési rendszerről is, és hát most válaszúthoz érkeztünk. Nincs meg a minősített többség a tanácsban. Arra, hogy, meg le, hogy a 77-es cikk legyen a jogalap, nem megoldható. Megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt, de nem ment. És van egy másik újdonság is. A jogi szolgálat véleménye nem csak, hogy megerősíti ezt az álláspontot, hanem még tovább tisztázták ezt. Úgyhogy mi a előrevezető út, hogy ugye 70-est, bocsánat, a 70-est használjuk, ugyanúgy, mint eddig, vagy pedig hagyjuk az egészet elveszni. De hát mivel a parlament és a tanács kívánsága ugyanazt, tehát ugye javítani szeretnék az értékelési rendszert, ezért nem látunk másfajta módot az előrelépésre. Az elnökség csak akkor tud hű lenni önmagához, hogyha megpróbálja javítani a rendszert. Nem ez az optimális megoldás, pláne nem az együttműködésre, tehát legalább most egy valami jobb fekszik az asztalon, mint a múltban, és talán mindenki érdeke, hogy hatékonyabban működjön ez az értékelési rendszer hatékonyabban, és hogy is mondjam, őszintébben jobban a Schengeni térség védelme érdekében. Köszönöm. Kaja úr kért megint szót, de csak egy rövid megjegyzésre, elnök asszony. És nagyon köszönöm, hogy visszaadta nekem a lehetőséget a szólásra. Szeretnék itt emlékeztetni mindenkit valamire a 70-es cikkkel kapcsolatban. A szerződés 70-es cikke eredetileg is utolsó mencsvárként szerepelt, ugye a megmaradt harmadik pilléres kérdések esetében és a úgynevezett peer-to-peer, -peer, tehát a tagállamok egymáson végrehajtott értékelésén. És én az első beszédemben elmondtam, hogy mik ennek az okai, tehát hogy amikor Schengenről beszélünk, akkor nem erről van szó, hanem valami olyanról, olyan témáról, ami egy közösségi prioritás különösképpen a Lisszaboni szerződés után. Tehát ez már nem kormányközi döntések témája kellene, hogy legyen. Én mindenképpen elismerem a Dán elnökség erőfeszítéseit, meg komoly erőfeszítéseket tettek, hogy a parlament aggájait figyelembe vegyék, ennek megfeleljenek, és tényleg több érdemi ponton a Dán elnökségnek sikerült közelebb hoznia a szöveget a mi álláspontunkhoz, tehát a mi agályainknak megfelelően alakították ezt, és ezt én elismerem, nagyra becsülöm, de kérdezem, hogy mi ezeknek az erőfeszítéseknek az értelme, hogyha továbbra is a 70-es cikket alkalmazzuk jogalapként, még akkor is, hogyha a Dán elnökségnek sikerül megállapodást elérni tehát mondjuk, ha teljesítik a parlamenti kívánalmak száz százalékát, és ezeket mindet tudják fogadtatni a tanácsban, mondjuk akár ha az holnap sikerülne, hát mi lenne a haszna? Ugye akkor a parlamentet nem érinti sem a legyődöntési eljárás, sem a véleménynyilvánítás joga semmi, tehát hiába nyertünk bármit, biztosítékot, garanciát, és így tovább a tanástól bármit kapunk, ezek a garanciák, biztosítékok megszűnhetnek a következő héten, a következő hónapban, a következő évben. Úgyhogy ezért gondolom, hogy az a döntés, hogy mondjuk a, a tanács készen álljon a jogalap megváltoztatására, és ugye, hogy most már nem áll készen, ez nem eh, csak egyfajta visszalépést eh, jelent a múltba, hanem ez egy nagyon rossz döntés is. Hiszen ez azt jelenti, hogy a Schengeni, a Schengeni irányítást ölik meg, e-, ezt zárják le, amit a bizottság javasolt, és amit a parlament védett meg. Köszönöm szépen, mondja az asszony, de ha jól értem, egyelőre a javaslatokat eh, csak lebegtetik, hogy aztán a jogi szolgálat véleményét kérjék arról, hogy a parlament részvétele az egy jog, vagy pedig valami fajta kedvezmény, amelyben részesítenek minket. Hát meglátjuk, hogy a 21. század Európájában mi lesz ennek a vége. Köszönöm szépen mindenkinek, ezzel lezárjuk az ülést. Június 11-én Strasbourgban hétfőn este 7 órakor találkozunk legközelebb.